Morgen, wir, ich begrüße Sie sehr. Jó reggelt, mindenkit üdvözlök a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság ülésén. Folytatjuk a tegnapi napi rendet. 46. napirendi pont Celler kollega jelentése az EU általános költségvetése Európai Bizottság Öttinger, a költségvetésért felelős biztos is itt van, szeretettel üdvözlöm, üdvözlöm, még egyszer is meg is adom Celler kollégának a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hát gyorsabban haladunk itt, mint amit a rendőrség megenged. Kvázi lemeszelnek itt mindjárt bennünket. Úgyhogy, ha már belecsaptunk a lovak közé, akkor most már be is mutatom a jelentésemet. Elég átfogó, elég terjedelmes lett a jelentés. Ezért egy-két pontot ki szeretnék emelni, melyek politikai prioritásainkat képezik. Hiszen szeptember óta zajlik az egyeztetés folyamata, és a biztosokkal, és főleg Öttinger biztossal, de a főtitká, főigazgatókkal részletekben menő eszmecserét folytattunk erről a kérdésről. A bizottság 2016-os, hangsúlyozom, 2016-os költ mentesítéséről van szó, nem tudom, hogy mindenki emlékszik még a 2016-os évre, hiszen már 2018-at írunk. Az egész költségvetési mentesítés folyamatát érdemes volna felgyorsítani, erről is írok a jelentésemben. Tehát érdemes volna erről is egy picit elgondolkozni. Természetesen köszönöm az Európai Számbevőszéknek, és Klaus Heiner Lénének, az elnökének is a segítséget, és Lazarus Lazaró számvevőnek az átfogó konzultációt és a segítséget, És persze azoknak is köszönettel tartozom, Élersz és Gocuroknak, akik a munka dandárját vitték, ez a, ők a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság öm, titkárságán dolgoznak, Csehi Balázsnak és Lukasz Reichertnek, aki öm, a, a, szintén nagy munkát végeztek. Lukasz Reichert az én személyi titkárom. Miről is van szó? Hogyha visszatekintünk a 2016-os költségvetés végrehajtására, az egyik javaslatunk abban állt, abban áll, hogy a politikai célokat a költségvetési ciklusokkal és a bizottság és a parlament mandátumával jobban egyeztessük össze. Ma különböző időbeli prioritásokkal rendelkezünk, 10 év, 6 év, 5 éves futamidejű programok vannak, és ez alatt eh, megváltoznak a prioritások, a kihívások, az általános környezet, és eh, ezért fontos, hogy eh, megfelelően egyeztessük az összes kérdést, és átláthatóbbá tegyük ezt a munkát. A jelenlegi költségvetés áttekintése nagyon fontos, és célra vezető volna e a kiadások áttekinthetővé tétele. Az egyes szakpolitikák területén a tartalmi kérdésekről átfogóan és részletesen eszmét cseréltünk az agrárpolitika új elemeiről, mint a kizöldítésről vagy a greeningről, vagy a fiatal gazdálkodók számára prog- kialakított programról, amelyek a céljaikat nem érték el. Erről majd mindjárt beszélek részletesebben. Van egy további kérdés, amely foglalkoztatni kell, hogy be, továbbra kell, hogy foglalkoztasson bennünket, ezek pedig a kohéziós politikai kifizetések. Itt a kifizetéseket gyorsabban kell lebonyolítani, és az N plusz 2-re kell visszavezetni az implementációt, a végrehajtást. Múlt évben az előző finanszírozási periódus kifizetéseit eh, fejeztük be, ez egy N plusz 4-es szabálynak felelne meg. Ez elfogadhatatlan. Ez pedig azt is jelenti, hogy a projektek és a programok az új program időszak eh, kezdetén lassan indultak el, az abszorpciós ráta, a befogadási arány nagyon alacsony volt, és ráadásul a következő kifizetési időszakra sok kifizetést görgettünk át, ez súlyosbítja, nehezíti a helyzetet, és aránytalanabbá válik az új eh, finanszírozási időszak eh, finanszírozása, illetve a valós kifizetések közötti helyzet. A parlament azt is kértem, hogy a főigazgatóságok az éves jelentésükbe az ország specifikus információkat is vegyék be. Ezt továbbra is fenntartjuk, ezt a javaslatot. A migrációs politika finanszírozása tehát a migrációs politika finanszírozása tekintetében itt is a többéves pénzügyi kerete eszközeit használjuk fel, de mi úgy gondoljuk, hogy itt a pénz felhasználásának átláthatóságát javítani kell. Relatív kurzfristig auf. És az is nagyon fontos, hogy lássuk, hogy hirtelen szakadt rá persze ez a kihívás az Európai Unióra, de olyan módszereket és költségvetési eljárásokat vezettek, kell tehát bevezetnünk, amelyekkel az ilyen hirtelen kihívásokra is jobban tudunk válaszolni. A számvevőszék a 2016-os éves jelentésében erre vonatkozó elvárást fogalmazott meg, és ehhez csatlakozunk. A jövendőbeli pénzügyi tervezés tekintetében úgy gondolom, hogy a migrációs kérdésekből számos kihívás eh, jelenik majd meg, és ezért szükséges lesz egy saját költségvetési fejezetet létrehoznunk a migráció kezelésére. A jelenlegi költségvetési időszakban ugye más fejezetekből kellett átcsoportosítani a pénzt. Natürlich die Frage egy további kérdés is felmerül, ez pedig a igazgatás kérdése és a díjak, az igazgatással összefüggő díjak kérdése, a pénzügyi eszközök eh, díjainak kérdése. Mondjuk az EBB tekintetében úgy gondoljuk, hogy az általányok túl magasak az Európai Beruházási Bank esetében. Ezt a pénzt más célokra irányozták elő, és nem arra, hogy a partner szervezetek igazgatását finanszírozzuk eh, akik számunkra végzik el kvázi munkát. Ezen felül nagyon fontos, hogy a mentesítési eljárást is felgyorsítsuk. N plusz 1, ez volna a cél, mely szemünk előtt lebeg. Ez az a kihívás, amelyel foglalkoznunk kell. Ennyit akartam tehát röviden mondani. Köszönöm különösképpen az árnyék jelentéstevőknek is a munkát, az együttműködést folyamatosan konzultáltam velük Örömmel tekintek az eszmecsere elébe is, persze, aztán annak elébe, hogy véglegesíthetem ezt a jelentést. Köszönöm. Ja, danke schön. Ich möchte den Schattenberichterstattern das Wort geben. Megadom az árnyék jelentős tevőknek a szót már, amennyiben itt volnának. Glabajova asszony. Köszönöm, elnök asszony, kedves kollégák, biztos úr, először is Celler úr valóban kiváló jelentést készített, ami jó kiindulási alap nem csak az adók, hanem a bizottság minden tagja számára. Ez alapján folytathatjuk a munkát. Különösen nagyra értékelem azt a fejezetet, ami az uniós költségvetés teljesítmény orientáltságáról beszél. Az általam felvetett prioritásokat tartalmazza. 2016. októberben kezdtünk ezen dolgozni a mentesítésen. Fontos a teljesítményadatok színvonala, a teljesítmény DASZ, kérdése, főleg amit felvet Celler úr a jelentésében. Ezért fordulok a biztos úrhoz az adatok minősége színvonala ügyében, mit tud vállalni az Európai Bizottság az ügyben, hogy javítja a teljesítményjelentésekben elérhető adatok színvonalát. Azt hiszem, hogy ez kulcsfontosságú lehet számunkra a munkánk szempontjából. Végezetül annyit hadd fűzek még hozzá, hogy örömmel hallottam ezen a héten, hogy az uniós költségvetés egységét is hangsúlyoznunk kell, hiszen az egyes tagállamok külön-külön nem tudják ennyi pénzből ezeket a feladatokat megvalósítani, eh, illetve az uniós hozzáadott értékhez mindenképpen kapcsolni kell a befizetések fontosságát, ezt a biztos úr is hangsúlyozta, ugyanebben a szellemben támogatom azt az alapgondolatot, hogy a politikai célkitűzések szolgálatába kell állítani a költségvetést, és eh, nem csak a politikai csatározások színhelye kell, hogy legyen a több éves pénzügyi keretről folyó vita. Talán mondhatna valamit Ötinger úr arról, hogy a jelenlegi több éves pénzügyi keretből milyen mit tanultak, hogy ugyanazokat a hibákat még egyszer ne kövessük el a következő több éves pénzügyi tervben, mit kívánnak tenni annak érdekében, hogy az Unió és Brüsszel megítélését az uniós polgárok szemében megváltoztassák, hiszen ez lesz a legnagyobb kihívás számukra az elkövetkezendő hónapokban. Köszönöm mindkettőjüknek és Szeller úrnak különösen a jelentést. Tarant, Thank you, Madam President. Tarant úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Very, very... Teller úr óriási munkát végzett, hiszen megpróbálja megadni a bizottságnak a mentesítést az elköltött óriási összegekre. Főként érdemes szerintem rámutatnunk arra, hogy különbséget tesznek a szemövőszék becsült hiba határa és a bizottság saját adatai között. Személyes véleményem az egyébként, hogy a hiba határ kiszámításának a módszere messze nem a legjobb, mert ha szabályszerűen költik el egy buta dologra a pénzt, akkor ez nem számít hibának. Hát ezt érdemes lenne újra végig gondolni, hogy ne csak az, hogyan költjük el a pénzt a szöveg betartását vizsgáljuk, hanem azt is, hogy valóban e, valami pozitív dolgot érünk el a pénz elköltésével. Kritikus a jelentés az ügyben, hogy a kifizetések terén egyre növekedik a lemaradás, az uniós költségvetés tartozásaként is leírhatjuk ezt. Adósság ez tulajdonképpen, nem más. Illetve a pénzügyi, különböző pénzügyi eszközök egyre szélesebb körű használatát is kritikusan értékeli Zeller úr, és igaza van, amikor arra szólítja fel a bizottságot, hogy ezeket a módszereket szigorúban ellenőrizik végezetül. Apró pénz ez, talán nem is érdemes megemlíteni. Mégis ez az úgynevezett cooling off időszak, ami azt jelenti, hogy a bizottság tagja, a biztosok miután lejár a mandátumok egy ideig nem vállalhatnak az unióhoz közeli állást. Nos, ez ügyben jóval nagyobb nyilvánosságot érdemelne ez az ügy, hiszen volt európai biztosok ilyen rendkívüli vagy különleges tanácsadóként megjelennek a Berlamon épület körül. A jelenlegi biztosoknak igen nagy szabadságuk van az ügyben, hogy kit használnak tanácsadóként, akik gyakran részmunkaidőben dolgoznak, és mellette a magánszektorban is munkát vállalnak, érdemes lenne az esetleges összeférhetetlenséget vizsgálni ez ügyben. Ráadásul nem csak azt kellene vizsgálni, hogy a bizott a volt biztos jelenleg milyen tárcában szak, működik szaktanácsadóként, tehát nem csak a tárcát, a területet kell vizsgálni, hanem maga az, hogy szabad bejárást kapnak. Én is nehezebben megyek be az Európai Bizottságban, mint egy ilyen külön tanácsadó, és hát maga az, hogy akadálytalan hozzáférést kapnak az Európai Bizottsághoz, és így a biztosokhoz, szerintem ez nem feltétlenül a legcélra vezető módja annak, ahogy el kellene járnunk ez ügyben. Mindezek ellenére köszöntel tartozunk Celler úrnak, illetve hát az Európai Biztos Bizottságnak is, hiszen a pénz oroszlán részét mégiscsak szabályszerűen költötték el. Pirinszki kollega ketten kértek még szót, ő az első. Thank you, Madam Chair. Köszönöm, elnök asszony. Csatlakoznék kollégámhoz, Katlánék Zeller képviselőnek nagyon átfogó és mély, mélyen szántó jelentést tett le az asztalra. Úgy gondolom, hogy a 2016-os teljesítményünk alapos eredménye az átvilágítással valóban fontos, de kérdés az, hogy mit tudunk tanulságként levonni ebből. És úgy gondolom, hogy a megfelelő kérdésekre összpontosított ez is alapból kiemelt összegekre, felhívva a figyelmet arra, hogy milyen késedelmeket szenvedett a pénzek felhasználása. Az a veszély, hogy felhalmozott, fel nem használt kötelezettségvállalások kell megküzdenünk a költségvetési időszak végén, és úgy gondolom, hogy oda kell figyelnünk ezekre a kérdésekre, hiszen lassan beleértünk a következő programozási időszak aktív részébe. Már folyik a munka a következő program időszak terveivel kapcsolatban, és a következő kérdést szeretném föltenni ahogy most megkezdjük az új időszakot, a bizottság azt az álláspontot tette magáévá, hogy biztosítani szeretnék e, azt, hogy jó minőségű projektek, partner megállapodások kapjanak támogatást, ezért megvizsgálják a partneri, partner, szervez, partner ö, kapcsolati szerződés tervezeteket, véleményezik azokat, meg visszaküldik, illetve megvizsgálják az ex feltételek teljesülését. Most tisztabb vagyok azzal, hogy óvatosan kell eljárnunk, amikor megpróbáljuk a megfelelő egyensúlyt megtalálni, a között, hogy eh, előre ex ante módon ö, eh, ítéljük meg a megfelelő projekteket, másrészt pedig odafigyelünk arra, hogy az, e-, ezekre adott pénzt időben ö, eh, költik el. És úgy gondolom, elnök asszony, hogy ezt a kérdést annak az alapvető kihívásnak a szempontjából kell vizsgálnunk, amelyel szembe kell néznünk az európai projekt kapcsán, az pedig az Európai Unióban tapasztalható egyenlőtlenségek kérdése, amelyeket sok szempontból az utóbbi időszak mind szociális, mind területi értelemben csak elmélyített. Gondoljuk hát alaposan, hogy hogyan érjük el a megfelelő egyensúlyt hogyan tudunk egyszerre óvatosak lenni, amikor tervezünk, amikor jóvá hagyjuk a programokat, Eh, és amikor arra figyelünk, hogy a leghamarabb elérjük a kívánt eh, óhajtott célt. Eh, ez két különböző megközelítés. Az ember tud nagyon óvatos lenni az elején, és aztán cselekszik, de van egy másik megközelítés is, amely megpróbálja lehetőleg alaposabb lenni, de ugyanakkor erre csak rövid időt szán az elején, és aztán nagyon keményen szankcionálja a megfigyelt helytelen gyakorlatokat. Úgy gondolom, hogy a bizottság foglalkozik ezzel a kérdéskérrel. Egyébként Szeller úr azt gondolom, hogy a jelentésében összességében jól értékeli az ex ante ellenőrzések rendszerét. Én szeretném megkérdőjelezni azt, hogy tényleg csak arra van szükség, hogy ezt a rendszert mi jó, hogy jóvá hagyjuk, vagy gondolkodjunk azon el esetleg, hogy tényleg ez a legjobb ötlet ezek szente vizsgálatok rendszere. Úgyhogy üdvözlöm ezt a lehetőséget, különösen az, hogy Ötinger biztos úr velünk van, biztosan ez lesz az egyik olyan téma, amelyről szó fog esni a ma délelőtti mentesítési eljárás során. Én magam is fölírtam magam a felszólalók listájára és annyit szeretnék mondani, hogy hálás vagyok azért, hogy a jelentés tényleg komplex áttekintést ad a munkánkról <clears throat> az egész évben. Ezekkel a kérdésekkel foglalkoztunk, a misenekkel, a útjainkkal is foglalkozik, Lengyelországba, Magyarországba, Görögországba utaztunk el tényfeltáró útra. Múlt héten jártunk éppen Görögországban, és a 181 prioritásos projekt keretében nagy sikert láttunk. Ez nagy siker az EU számára. Sok jó projektet láttunk megvalósulni, amelyek Görögországot előbbre viszik, ennek nagyon örülünk ennek a ténynek. Évek óta foglalkozunk a kataszter kérdésével is, arra még figyelnünk kell, hogy az új, a legújabb uh, szervezeti változtatások ne késedelmes hatással bírjanak. Meg kell akadályozni, minden munkatárs újra jelentkezzen, újra jelentkezni kelljen, um, csupán azért, mert egy új szervezeti egység jött létre. Még egyszer mondom, sikereket láttunk Görögországban, de fontos, hogy 2020-ban a projektek lezárását elérjük, az egész folyamat hitelességettől függ. Összességében tehát nagyon jó benyomásokat szereztünk, nagyon elkötelezett projektmenedzserekkel találkoztunk. Mi több, az a benyomásunk is kialakult, hogy a szűk keresztmetszetek például a területek államosítása vagy kisajátítása területén célirányos megoldásra kerültek, segítséget nyújtottak itt az intézmények. Ez mindenképpen a bizottság nagy sikerének tekinthető, Európa nagy sikerének tekinthető, jó volna, hogy ezt kommunikálnánk. Ez van az első észrevételem. Második észrevételem, Celler kollega jogon hangsúlyozta, hogy a mentesítése folyamatot fel kell gyorsítanunk, a számbevőszékkel, a költségvetési főigazgatókkal ezen dolgozunk, az egész történetet N plusz egyre re kell megvalósítanunk, hiszen a nagy koncernek az pénzügyi év zárása után három hónappal a mérlegüket közé teszik. Mi meg 16 hónappal, nagy, nehe, nagy nehezen 16 hónap után kiköhögjük a mentesítést, hát itt még van mit javítanunk. A saját belső eljárásainkat is fel kell gyorsítanunk, javítanunk kell mindenkinek van itt feladata. Van még egy kérdésem a jelentés tervezett egy részével kapcsolatban. Ez a kizöldítésre, a greeningre és az fiatal gazdálkodókra vonatkozik. Nagyon foglalkoztat engem ez a kérdés. Szívemhez közel álló kérdés. A számbevőszék itt eh, kimutatta, hogy az eszközöket eh, valóban nem jól használták fel. Nem tudom, hogy tehetünk-e még ebben a pénzügyi időszakban valamit, ha ezt így hagyjuk tovább menni, mondván, hogy a, a, a öntözőkonna elvel majd mindenhol um, szárba szökkennek a növények, hát ez nem, ez nem lehet célra vezető, nem lehet szétszórni a pénzt, hanem igenis célirányosan kell felhasználni. Celler kollega és én egy levelet is intéztünk Öttinger biztoshoz, illetve a bizottsághoz, Úgyhogy most meg is adom Öttinger biztosnak a szót, akinek köszönöm, hogy eljött. Elnök asszony, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim, köszönöm szépen. Köszönöm a jó együttműködést, amelyet velem és biztos társaimmal folytattak a költségvetési mentesítési folyamatban, és köszönöm szépen az önök konstruktív elvárásait és megfogalmazásait amelyet ma reggel Celler kollega és árnyék jelentéstövő kollégái fogalmaztak meg. Üdvözölnénk, hogyha a mentesítési eljárás <clears throat> felgyorsulna, és így gyorsabb eredményre juthatnánk. Ezt abszolút pártoljuk. Önök azt várják tőlünk, hogy intenzifikáljuk az eljárásokat, készen állunk erre. Vonatkozik ez a kollégáimra, a szolgálataimra és rám is. Ugyanerről a témáról ö, szólalok fel ma a tanácsban, a 2016-os mentesítésben. A parlamentben két szakbizottság foglalkozik ezzel a kérdéssel, költségvetési és a költségvetés ellenőrzési. A tanácsban pedig ez egy tanácsi formáció, de ők ezen felül a pénzügypolitikával, az euróval és általános kérdésekkel is foglalkoznak. Ezért a discharge nem mindig áll a figyelmük a homlok terében olyan módon, mint az önök szakbizottságának esetében. Szeptember, október, novemberben a tanács biztos el tudta volna végezni a mentesítés folyamatot, de ekkor a 2018-as staff budgetről fog, ezzel foglalkoztak, vagy tegnap pedig a LKB alelnökének megválasztásával. Érdemes volna tehát a tanács elnökével való párbeszédben és a tanács titkárságával való párbeszédben elgondolkozniuk azon, hogy hogyan lehetne anélkül, hogy túlterheljük a tanácsot, mégiscsak felgyorsítani az eljárásokat, hiszen a költségvetési év után következő év végéig az előző év költségvetési mentesítését le kellene zárni. N plusz egy magyarán mondva. Tényleg, én magam is ezen gondolkoztam, hogy miről is van szó, 2014, 2015, 2016-os mentesítésről? Hát a nemzeti költségvetési tárgyalásokból szigorúbb és szorosabb költségvetési mentesítéshez vagyunk hozzászokva. Aztán konkrétan Celler kollega felvetéseihez kapcsolódva. Logikus volna, hogy ez a bizottság a 2024-2025-ös költségvetési keretről egyáltalán ne eh, gondolkodjon, hiszen jövő évben van választás, jönnek a választások, eh, egy új bizottságot is megválasztanak, de hát worst case szenárió volna, hogyha a következő bizottság, amely mondjuk novemberben lép munkában, 20 új biztossal kezdeni el az új költségvetés kialakítását. 2020 előtt nem véglegesítenék a számokat, 2021-22 előtt nem indulna el a költségvetés. A régiók, a polgármesterek, a kutatás, fejlesztés mind ott volna bizony tervezési bizonytalanságban hagyva. Ezért a következő MFF-et már ez a bizottság május másodikán előterjeszti. A partnereink pedig kint out there, a külvilágban azt várják, hogy a parlament a tanácssal közösen elfogadja a költségvetés sarokszámait. Az állam és kormányfők e hét csütörtök pénteken informális tanácskozást tartanak, és itt fel kell térképezni, hogy az állam és kormányfők hajlandóak arra, hogy az MFF-et a 2018-as politikai év prioritásába tegyék. És az is egy kérdés, hogy hegy, hogy lehet kilépni az 1,0-ás szorítóból. Az 1,0-ás szorítóval ezen pénzügyi kerettel, a tagdíj ilyen meghatározásával nem tudunk kilépni a szűk pénzügyi keretekből. Nincsenek európai listák, nemzeti listák vannak, hogyha az 10 as keretet tovább akarnák szűkíteni, ellehetetlenülne munka. Örülök, hogy a parlament az 1,3-as javaslatot készítette elő. Én az 1,1x-es javaslatot irányzom elő, de közös feladatunk hogy teljesen mindegy, hogy Ausztriából, Svédországból, Finnországból, Dániából jönne egy képviselő, vagy Németországból. Minnyájunknak feladat az, hogy megmutassuk a tagállamoknak, hogy az 1,0-ás pénzügyi kerettel a kohézió, a migráció, az agrárpolitika és a védelmi politika egymásnak feszülnek majd. Ezért egy, 7 év, hogy olyan 7 éves pénzügyi keretre teszünk 7, 7 éves pénzügyi keretre teszünk javaslatot, és köszönöm annak, hogy az önök előadói, Toma és Olbricht úrak is erre tesznek javaslatot, egy 7 éves pénzügyi tervre, melyet ez a bizottság terjeszt elő, amelyet talán még ezzel a parlamenttel, még a választási kampány időszaka előtt is a tanácssal meg lehet tárgyalni és el lehet fogadni. Jó szándékkal ez lehetséges lesz. Tajani elnökkel és a frakcielnökökkel megvitattuk ezt a menetrendet májustól februárig, jövő februárig. Úgy gondolom, hogy végrehajtható ez a célkitűzés. Önök pedig a szakbizottságok előadóit és árnyék előadóit fogják majd kinevezni, és hogyha az MFF csomag május másodikán elfogadásra kerül, akkor az e- a munkát A munkát e, a parlamentben még a nyári szünet előtt el lehet kezdeni, és kedves Celler kollega, az ön felvetésem, hogy a határidőket közelítsék egymáshoz, megvalósítható. Und im November 2024 ins Amt kommt, dann braucht az új bizottságnak legalább egy évre van szüksége Den nächsten dann zu beraten hogy a költségvetési te keretet kidolgozza, és utána a bizottság aztán 2020 20 21-re készítene elő egy működő költségvetést. De hát nem elvárható az, hogy három évvel előre készítsük el a költségvetést, hiszen ezt a parlament várta el tőlünk, hogy három évvel korábbra készítsük el a költségvetést. Sehol nemzeti költségvetési politikában nem létezik egy ilyen elvárás, hogy három évre előbb készítsük el. Ezért tehát biztosítani kell számunkra, önöknek számunkra, hogy a következő költségvetési keretet 2025 végén mutassa be a bizottság, és utána M plusz két év alatt tárgyalják ezt meg. Tehát kész a, bizo- a parlament arra, hogy a bizottságnak lehetővé tegye, hogy a következő utáni MFF-et két évvel a hatálybelépése előtt mutassák be, és így a parlament 2026-ban és 2027-ben a 2028-tól 2032-ig terjedő időszakról tárgyalhatna. Indem Parlament és hogyha tehát a parlament így határozhatja majd, majd maga a munkát, és ezzel elérhetik azt, hogy maximálisan másfél évnyi átfedés jön létre. El lehet érni azt tehát, hogy a parlament, a MFF és a bizottság közel kerüljenek egymáshoz. Nem szabad félrevezetnünk a önkormányzatokat, a helyhatóságokat, a kutató helyeket azzal, hogy hagyjuk ezt a következő bizottságra, és éveket vesztegessünk el az európai beruházás és az európai támogatások területén jelenleg a kutatási közösségektől, a mezőgazdálkodók szövetségeitől, strukturális bankoktól folyamatosan felveszik velem a kapcsolatot. Múlt héten a 25 um, stru- német strukturális bank képviselőivel találkoztam, és mind azt mondták, hogy kérünk benneteket, jövő év februárjára készüljetek el, hiszen csak akkor tudunk felkészülni a 2021-es költségvetési időszakra. Azért beszélek erről ilyen drámai módon, mert nem hiszem, hogy valaha létrejön majd egy olyan MFF többéves pénzügyi keret, amely a bizottság és a parlament um, um, mondatomával teljesen átfedhető. Utoljára készíti elő a bizottság a 7 éves pénzügyi tervet, még az európai választások előtt, azért, hogy a nemzeti partnereink um, ne legyenek magukra hagyva. Aztán felvetették a migráció kérdését. Köszönöm ezt. A migráció a 2011-12-13-as évben még nem volt európai felelősség. De ebből lesz az új közös európai felelősségvállalás, ezért a következő MFF-ben ezt megfelelően etatizálni kell és dotálni kell. Költségvetési keretekkel kell ellátni, Eh, ezekben az években csak átcsoportosításokkal tudtuk aktiválni a forrásokat. Ezért egy headingre, egy fejezetre van szükség, és világosan meg kell mutatni, hogy az európai többlet értékkel mit érhetünk el a migrációs politika területén az EU-n belül, illetve az Európai Unión kívül is, például a Törökország EU megállapodással hogyan lehet elkerülni, hogy a migránsok egyáltalán nyomásként érkezzenek, nyomást gyakoroljanak, ők legyenek a migrációs nyomás. Hogy lehet ezt elkerülni? Köszönöm, hogy a, a számbevőszék és az önök szakbizottság és világos áttekintést ad erről a kérdésről. A hiba százalék 2015-ös 3,8 százalékra ról 2016-ban 3,1 százalékra csökkent. Ez előrelépés. Ezért is ezt köszönöm a munkatársainknak, illetve a shared management területén a tagállamok költségvetési hatóságainak is. Köszönöm a költségvetési szakbizottságnak is, hogy konstruktív javaslatokat tesz, amelyeket még megszívlelünk, követünk, egymástól is tanulunk. És ez igaz a számbevőszék a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság és a bizottság és a tanács több osztatú, több dimenziójú együttműködésére. Célunk az, hogy egymástól tanuljunk, és közös erőfeszítéssel csökkentsük a hibákat. Zwischen Simplifizierung und Single Audit einerseits Persze, a hiba százalék és a single audit elve mindig egymásnak feszül, hogyha azt mondjuk, hogy minden paraszt mellé oda teszünk egy köztisztviselőt, akkor persze lehet majd a száz százalékos végrehajtást biztosítani, de hogyha mondjuk minden tagállami köztisztviselő elé e, minden, egy európai köztisztviselőt teszünk, akkor is biztosítható, hogy nincsen hiba százalék, de hát ez irreális. Ezért fontos, hogy egyensúlyt találjunk azon cél között, hogy egyrészt átfogó ellenőrzést biztosítsunk, másrészt ne folytsuk el, ne folytsuk meg, ne terheljük túl a adminisztrációval a végrehajtók szerepét, életét. A számbevőszék jelenlegi elnöke az Európai Parlament volt képviselője, és ő a számvevőszékben is új filozófiát vezetett be, új gyakorlatot vezet be a számvevői munka modernizációja során. Klaus Heiner Léne megközelítését iránymutatónak tartom, jónak tartom, ezt most a gyakorlatban is majd látni lehet, hogy hogyan működik. Azt is megkérdezik tőlünk, hogy miben rejlik Európa jövője, és hogyan lehet ezt finanszírozni. Reflexiós anyagokat, a fehér könyvet a bizottság elkészítette annak érdekében, hogy Európa jövőjéről széles körű vitát folytathassunk. Juncker elnök pedig kitekintést adott az Unióról szóló beszéde során arra, hogy merre haladunk, melyek a fő célkitűzéseink. Az elkövetkező években a hagyományos feladatok között egyrészt, másrészt az új kihívásokra adott válasz között egyensúlyt kell találnunk. A szerződés azt mondja, hogy a kohézió és a közösségi mezőgazdasági politika európai feladatok. Ez a primér jogban a szerződésben szerepel. Másrészt azonban fel kell ismernünk, hogy új feladatok is állnak előttünk, mint a migráció, a védelmi kutatás, a külső-belső biztonság, határvédelem, határellenőrzés, terrorizmus elleni herc, amely szakpolitikákat jobban vagy csak egyedül európai szinten lehet végrehajtani, és a finanszírozás is hatékonyabb volna európai szinten. Célom az lesz, hogy a kohézió és agrárpolitika között egyrészt, és a másik új feladatok közötti fel konfliktust elkerüljem. Az eszközöket minden célra meg kell találnunk. Ha következő költségvetési évekről alkotott víziómra kérdeznek rá, négy fő elvet emelnék ki. A gazdasági erő és a versenyképesség az első. Aki azonban erős, annak szolidárisnak is lennie kell. Ezért másodszorban a szolidaritás egy fontos elv. Aki erős, ennek ellenére fenntartható kell, hogy legyen, tehát fenntartható erősnek kell lenni, ez a harmadik cél, a negyedik cél pedig a biztonság. Azt hiszem, hogy a gazdasági erő, a szolidaritás, a fenntarthatóság és a külső-belső biztonság kérdésével a parlament eh, patkójában ülő eh, minden párt így vagy úgy egyetért, és ilyen módon azt mondhatjuk, hogy az 550 millió európai állampolgár nagy többségének véleményét is tükrözi ez. A Költségvetési Bizottság, és önök is eh, kritizálták a kohéziós programok és más programok késői útnak indulását. Ezt én is látom, ezt a hibát, három okot látok en, erre. Az egyik ok az N plusz 3 elv. A tagállamok nem sietnek. 2014, 2015, 2016-ban a tagállamok a 2007-től 2013-ig nekik megítélt eszközöket hívták le. És aztán miután kifutott az N plusz 3, kezdtek, le, kezdték lehívni a jelenlegi költségvetési keretben számukra biztosított eszközöket. Sok mindent tettünk, annak érdekében, hogy ezt a folyamatot felgyorsítsuk, a tagállamokat motiváljuk, azért, hogy 2019, 2020, 2021-re nehogy ugyanez a helyzet álljon elő, amely 2013-2014-ben is, amelyet a parlament bírált, jelesül túl sok számlát állítanak ki, és a kifizetések ilyen módon késedelmesen történtek meg. Ezért az N plusz 2-es célt tűztem ki magam elé, a következő pénzügyi keret tervben az N plusz 2 lesz a vezérelvünk. De szóljunk néhány szót, de szóljak én magam néhány szót az adatok minőségéről. Ígérhetem önöknek, tisztelt ház, hogy a 2017-es költségvetésről átfogó jelentést készítünk az adatok minőségére és adatok származására vonatkozó fejezetekkel. Felmutatjuk azt is, hogy milyen forrásokból származnak az adatok, és hogyan értékeljük az adatok minőségét, honnan származnak ezek a tagállamoktól, a régióktól, vagy más igazgatási szervtől. Nem kis büszkeséggel jelenthetem ki, hogy az OECD nem oly régen elfogadott egyik jelentésem, a költségvetési adataink és költségvetés végrehajtásunk kitűnő voltáról tanúskodott. Az OECD a költségvetés végrehajtásáról és a költségvetés ellenérzésről sérül készít jelentéseket, különböző tagállamok tekintetében, illetve az EU tekintetében is. Jó bizonyítványt kaptunk az OECD-től. Az Európai Unió költségvetése jobban szerepelt, mint Franciaország, Németország költségvetése, vagy más az OECD-hez tartozó, de Európai Unión kívüli államoké is. Érdemes volna a tisztelt házba meghívni az OECD főtitkárát. Még mi sem vagyunk tökéletesek, de voltak éppen az Európai Unió költségvetésé majdnem minden nyugati világhoz tartozó parlamenti vezetés alatt álló ország költségvetési végrehajtásánál Eh, és igazgatásánál jobb eredményeket ér el, erre azt hiszem, hogy joggal büszkék lehetünk. Ami pedig eh, a díjak maximalizálását illeti. Ez is, ezt is felvetette Celler kollega. Úgy gondolom, hogy a következő MFF tekintetében az Európai Beruházási Bank szerepét is tisztázni kell. Milyen szerepet játszik velünk, és számunkra. És tudom, hogy a tisztelt házban nagyon nagy véleménykülönbségek vannak. Az Európai Beruházási Bank elsősorban is európai. Az E betű ugye benne van a nevében. Európai, a mi partnerünk. 28, illetve hamarosan 27 tagállam tartja fenn az Európai Beruházási Bankot. De a részvényesei a tagállamok is, nem az Unió. Ők határozzák meg az ügymenetet, ezt egyelőre el kell fogadnunk, hát ezek az alkotmányos keretek. Egyéb iránt nekünk bizottságként nem is állna jogunkban, hogy bárhol is részvényesekké váljunk. Egy évvel ezelőtt régi funkciómban, amikor úgy döntöttek, hogy az Euronews egy mintegy 25 milliós összeget kapjon éventem, azon gondolkoztam, hogy a bizottság ne váljon az Euronews részvényeséjé, hiszen egy további befektetőre volt szükség, de kiderült, hogy a bizottság nem válhat részvényesé tulajdonossá egy más szervben. Ezt a jogszabályok kizárják. Egy jövendőbeli bizottság helyében érdemes volna elgondolkozni azon, hogy ne változtassák-e meg a jogszabályokat. Mondjuk a Németországban nem jelent problémát, hogy a német kormány a Deutsche Bahnban, illetve a Bahn AG-ban, a német vasúttársaságban, vagy a francia kormány az SNCF-ben tulajdonos. Az ötös fejezetben, ahol az épületeket és a személyzetet finanszírozzuk, itt is 6%-os egyébként az igazgatási költség. Persze megvizsgálhatjuk azt, hogy a alacsony kockázatok tekintetében a 6%-os igazgatási költség mégis nem túl magas-e. Hiszen egy, e, itt a, a, a kockázat viszonylag alacsony. Aztán még egy további izgalmas téma, a Grenz loans eh, és innovációs támogatások, támogatások, hitelek és innovációs támogatások, illetve az elvesztegetett támogatások kérdése. Azt kellene megvitatnunk, hogy mely projektet lehet hitellel, garanciával, úgynevezett új pénzeszközökkel jobban finanszírozni, vagy egyedül, vagy pedig kiegészítő módon hogyan lehetne a legjobban hozzájárulni a projektek megvalósításához. A Juncker tervel átfogó tapasztalatokat szereztünk, éppen ezért érdemes volna az következő MFF előtt, bevezetése előtt ezen új eszközökről is elgondolkodni. Azt is elmondhatom, hogy még akár ha valaki biztos is volt, hogyha a bizottság tanácsadójává válik, akkor átvilágítjuk természetesen az összeférhetetlenség kérdését is a figyelem homlok terébe állítva. És a volt biztosok tanácsadói megbízásában visszafogottak vagyunk, de minthogy ez nem egy fő munkaidős foglalkozás, ezért nem akadályozhatjuk meg egy volt biztosnak, hogy a magángazdaságban tevékenykedjen. A cooling off időszakot két évre hú, ö, ö, hosszabbítottuk meg a biztosok, és három évre a bizottsági elnök számára. A nemzeti kormányok részéről ezt a formában egyáltalán nem ismerem, és akkor nem is beszélek a képviselőkről. Nem ismerek egyébként én cooling off szabályt a Európai Parlament tekintetében. És gondoljanak csak bele, három év Hát lehet Juncker úgy az emlékiratait akarja megírni. De hát gondolják csak meg, egy 40 éves nőt nem lehet bizottsági elnöknek megnyerni, arra, hogy aztán, amikor 45 éves korában megszűnik a bizottsági elnöki pozíciója, három évig ne dolgozhasson. Hát ezt senki nem akarja. Egyébként a gazdaság és a, a tudomány világából <clears throat> jövő potenciális biztosok vagy bizottsági elnökök számára is vonzóvá kell tenni ezt a pozíciót. Így csak 62 éves tisztességben megőszült politikusokat lehet majd találni, aki azt mondja, jó, akkor 5 évig öt évig még bizottsági elnök vagyok, aztán három évig lehűtöm magam, utána pedig már csak a demencia ölel karjaiba. Egy szóval kérem, vizsgáljuk meg a témánál, hogy mit eh, volnánk hajlandó, mit volnának hajlandók önök magukra róni, Kérem, vizsgálják tehát meg, hogy mire van lehetőség, ne felejtsék el, hogy mindig tiszteletben tartjuk a bizottságot, <clears throat> hogyha e- a, a parlamentet, e- a európai parlamenti képviselők e- simán bejönnek a bizottság épületébe, de én magam mondjuk, amikor Strasbourgba megyek, nem tudok a saját badge belépni, még hogy nem az, hogy még vörös szőnyeget terítenének elém, egy szóval úgy gondolom, a, mondom, a Berlemond épületbe egy képviselő simán bemegy a badge a biztosok pedig nem tudnak belépni a parlament épületébe. Azt gondolom, hogy érdemes volna azonos mércével mérni. Köszönöm szépen minden esetre. Uh, Köszönöm, biztos úr. Nagyon örülnék mi is, hogy rendszeresen Eh, eljönne a parlamentben, talán megpróbálunk ennek is egy belépőt szerezni Strasbourgba. Nos, köszönöm biztos úr még egyszer, hogy átfogó ö, eh, eladást tartott szokásos stílusában a következő többéves pénzügyi kerettel kapcsolatban. Hasznosnak tekintjük ezt. Van még időnk, talán van lehetőség második kör kérdésre. Ajánl azt, hogy adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnézést kell kérnem a biztos úrtól, mert a vasút ugye e, kapcsolatos e, üléseim voltak ma délelőtt, úgyhogy nem tudtam itt lenni a felszólása során, sajnálom. Eh, pedig hát az, az ő megszólalásai itt a parlamentben mindig eh, eh, méltó akar, hogy odafigyeljünk, és mindig megfelelő humorral adja ezeket elő. Úgyhogy sajnálom, hogy nem lehettem itt, pedig mindig itt vagyok, sőt, mindig bátorítok mindenkit arra is, hogy legyen jelen és ne csak a szülések utáni eh, borzáson vegyünk részt. Nos, teljes mértékben egyetértek azzal, hogy eh, ön segíteni tud az Európai Parlamentnek eh, a megfelelő többes vezetői keret kialakításában, ami a közös mezőgazdasági politikát illeti, ezek ugye feltétlenül az európai feladatok, de az igaz, hogy az új feladatok esetén meg kell találnunk a megfelelő egyensúlyt, és teljesen egyetértek azzal, hogy valóban szükség van arra, hogy egy olyan szolidaritási rendszer találjon ki, amely a jó értelemben vett eh, szolidaritást valósítja meg. Eh, ugye megtapasztaltuk, hogy mit hoz a válság, olyan problémák merültek föl, amelyek eh, a költségvetési szempontból nehezen kezelhetőek. E, a következő több éves pénzügyi tervre felkészülve e, oda kell figyelnünk arra, hogy területi szempontból nem megfelelően kerültek elosztásra a pénzek. E, meg kell fontolnunk, hogy milyen pénzelosztási elveket használunk, hogy mondjuk a hosszú kések éjszakája ugye az a pillanat, amikor a pénzeket elosztják, akár 24 órás ülések után felszáll a fehér füst. Ezzel együtt tulajdonképpen az embernek rossz érzése van, nevezetesen, hogy úgy tűnik, hogy az Európai Unió költségvetése másfajta döntések fogjául esik. Tulajdonképpen túszként kezelik és úgy gondolom, hogy önnek megfelelő lehetőségei vannak arra, hogy ezt megfelelő kommunikációval elkerülje. A közös költségvetésnek azokat a területeket kell szolgálnia, amelyekről közösen döntöttünk, annak érdekében, hogy küzdjünk a populista megközelítések ellen, olyan döntések ellen, amelyek, amelyek a költségvetést túlszolajtanék mindenféle nem közösen hozott politikai döntések karmába. És hát a lehető legrosszabb az, hogyha hagyjuk azt a gyakorlatot folytatódni, hogyha valamelyik ország nem viselkedik jól, akkor megvonjuk a költségvetési támogatást, mint mondjuk Lengyelország esetében. Úgy gondolom, hogy Eh, ha a Horizont 20-at nézzük, vagy az FC-t, eh, ugye minden eh, fontos, hogy ne a hosszú kések éjszakája során szülessenek meg a politikai döntések a pénzosztásról, hanem minden terület megkapja azt a támogatást, amelyre szükség van az közös gondolkodásunk szerint. Tehát úgy gondolom, hogy nem szabad figyelme kívül hagynunk, hogy rendkívül rossz a pénzeknek a területi megosztása az Európai Unió egészét nézve, és fontos lenne, hogy költségvetésünk a nagyobb hozzáadott értéket produkáló projekteket támogassa elsősorban. Vegyük figyelembe a minőséget, mint a döntéshozatal legfontosabb tengelyét és ilyen módon igyekezünk a területi eh, támogatás, a támogatás területi megosztásának az egyensúlyát helyreállítani. Van egy másik probléma is, ez pedig a koherencia. Ugye ön eh, a eh, felelősének a területnek, a úr pedig ezzel kapcsolatban más felelősségekkel kell, hogy megbirkózzon. És ha megnézzük például a tagállami és a regionális deficit határokat, ennek, ezek fényében meglehetősen bonyolult helyzetek állnak elő. Tehát úgy gondolom, hogy fontos, hogy koherensek legyünk, hogyha a programokhoz társfinanszírozás kapcsolódik, és erről már nem egyszer beszéltünk, akkor biztosítani kell, hogy ez a társfinanszírozás ne azt jelentse, Katalinen úr szempontjából, hogy ez, hogy ez mértéktelen kiadás, hogy ez eh, deficitet eh, előállító tétel. Eh, ha egyszer már az európai projekteknek van társadalmi ami eleve azért van, mert úgy döntöttünk, hogy ezek a programok jók, hasznosak, Nyilván előfordulhatnak itt problémák, meg gondok, de, de ez, a, ez, ez, a, ez a közös gondolkodásunk gyümölcse akkor ne legyen az, hogy az Európai Uniós rendszeren belül egy másik pozícióból azt mondják, hogy ezt a programot ezt le kell állítani, törölni kell, vissza kell adni a pénzt, és így tovább, és így tovább. Tehát úgy gondolom, hogy olyan megoldást kellene találnunk, amely lehetővé teszi, hogy a, társ, a társfinanszírozást végül Katajnán úr makroökonomiai szempontból ne büntesse És végül eh, az Európai Beruházási Bank eh, szerepét tekintve valóban olyan megoldást kell találnunk, amely eh, lehetővé teszi, hogy ezeknek a pénzeknek megfelelő súlya legyen. Tehát ne egyfajta homály uralkodjék az EU-s szabályok tekintetében, hanem mindez, amit eh, befizetünk az európai költségvetésbe, annak világos szabályai legyenek, világos európai szabályai legyenek, amelyekről megállapodtunk, eh, ne tűnjenek el ezek a szabályok menet közben, eh, az Európai, Központ, Európai Beruházási Bank ne valami teljesen független elv rendszerben cselekedjék és gondol, gondolkodjék. Az európai bankok, ideértve természetesen az Európai Beruházási Bankot is, fontos, hogy azokat a kockázat területeket lefedjék, ahol ugye a fiatalok ö, ö, vállalkoznának, ö, és, és az Európai Unión kívüli források után kell nézniük, olyan mechanizmusokat kellene teremteni, olyan banki környezetet, amely lehetővé teszi azt, hogy a bankok kicsit több kockázatot vállaljanak, sokkal proaktívabban finanszírozzák azokat a projekteket, amelyek a jövőbe tekintenek. Át kéne gondolni, hogy hogy tudnánk ezt az aspektust megerősíteni, annak érdekében, hogy az új gazdasági elképzelések, új gazdasági mechanizmusok az új gazdaság összességében e, tulajdonképpen lehetőségeket, lehetőségekhez jusson a hagyományos e, gazdaság mellett. Köszönöm szépen. Köszönjük. Más úgy látom, a kollégák közül nem kért szót, akkor én is mondanék egy-két keresetlen szót. Én is mosolygok biztos úr ön, a Brexit ellenére. Sokat beszéltünk egyébként erről a kérdésről korábban is. Ma még nem, nagyon szomorú minden esetre a Brexit ügye. 13-15 milliárdos lyukat üthet az uniós költségvetésen a brit kilépés, és ráadásul nem tudjuk, hogy a britek mit szeretnének, maguk között házon belül sem tudják, hogy mit akarnak kezdeni a belső piacokhoz szeretnének hozzáférni, de hát valami befizetést is kell, akkor majd üszközölniük. Jó lenne, mindenkinek az előnyire szolgálna, hogyha végre eldönteni a brit kormány, hogy mi a fenét is akar. Amíg ki nem lépnek, addig mindenesetre befizetni és kifizet, befizetések és kifizetések is lesznek. Az Európai Bizottság mit tesz annak érdekében, hogy ezek a nek a pénzeknek az auditálása, ellenőrzése az elkövetkezendő évben, és azt következően is folyjon, folyik. Nem szabad, hogy a radarhol eh, eltűnjenek ezek a brit pénzek, továbbra is a tagállami ellenőrzések vonatkozzanak a brit eh, kifizetésekre. Herr Vorsitzender, meine sehr verehrten Damen und Elnök úr, Elnök asszony, hölgyeim és uraim! Minden tagállami látogatásnál, látogatás során igyekszem feltérképezni, mit várnak el tőlünk. Jövő héten Madridban vagyok, a spanyol kormányjal tárgyalok. Hogy milyen eszközökkel dolgozunk, ez egy nagyon izgalmas kérdés. És valóban a következő pénzügyi terv előkészítése során intenzív eszmecserét folytatunk más biztosokkal, más főigazgatóságokkal, megvizsgálva, hogy melyek a legoptimális pénzeszközök, pénzügyi instrumentumok. Az általános cél az, hogy többet érjünk el kevesebb eszközzel. Hát ez szépen hangzik. De a perpetuum mobilét nem olyan könnyű feltalálni. A kör négyszögesítése meg szintén nem olyan egyszerű feladat. Ezért azt az elvet szeretném ismét megerősíteni, hogy sok projekt és sok tagállam és sok régiónak pénzügyi támogatásra van szüksége. Vegyük mondjuk a mezőgazdasági gazdálkodót, aki az Alpok meredek dűlőjén gazdálkodik. Kap egy új gépet, a bank hitelt ad neki ehhez a géphez, de csak akkor, hogyha az elkövetkező hét évben biztosított az európai költségvetésből a hektár alapú támogatás. Ez adja neki a bonítást a banknál. Vagy sok vidékfejlesztési projekt. Nek társfinanszírozásra van szükségem, azért, hogy ezek végrehajthatóak legyenek. Hiszen ezek a projektek szétfeszítenék a régiók költségvetését, vagy nem illenének bele az ő üzleti modelljükbe. Ezért fontos programokban, a kohéziós programokban, a két agrár pillérben, a CEF-ben, a Euro Connecting Europe eszközben, és más a kutatás fejlesztésben, tehát a támogatásra szükség van. Csupán az a kérdés, hogy a finanszírozás célra vezető és hasznos, és ha igen, akkor milyen szinten elfogadható ez? Az agrárpolitika első pillérében ezek a közvetlen kifezetések nagyon visszafogott vagyok a nemzeti társ finanszírozás gondolata tekintetében. A Reflection paperünkben Felvetettük ezt a kérdést, és májusban az MFF javaslatunkkal választ is adunk rá. A kohéziós politika területén viszont nagyra tartom a társfinanszírozást, hiszen ilyen módon a régiók, a partnerünk a projektek értelmességét, célra fenntarthatóságát tudják bebizonyítani és biztosítani, nem csak lehívják a pénzt, hanem valóban érdekeltek abban, hogy a projekt célra vezetős jó legyen. Az persze egy kérdés, hogy 30 vagy 20 százalékos legyen a társfinanszírozás. Egy-két országban a társfinanszírozási rátát nullára csökkentették, de úgy gondolom, hogy a hosszú távú társfinanszírozási szintet kellene ezekben az országokban is lassan elérnie ennek a rátának a Juncker tervvel két-három évnyi tapasztalatot szereztünk. A Juncker terv a következő évtizedig fog terjedni. És itt is, hogy magyarul mondjam szigorúan, egy pending review-ra van szükség. Egyetlen program, egyetlen instrumentum sem lehet olyan jó, hogy egy-két alkalmazási év után ne akarjuk optimalizálni. Ami a támogatásokat illeti, a támogatások mellett a hitelek, a garanciák, a hitelgaranciák is fontos szerepet kell, hogy játszanak. Számomra a grantek, a támogatások jelentik a projekt támogatás legfontosabb formáját a jövőben is. A garanciák és a kezességek, illetve a hitelek csupán kiegészítik ezt, nagyon kevés esetben helyettesíthetik ezek a támogatásokat, de leginkább kiegészítő szereppel bírnak. Említették a startupok támogatását. A startupok elsősorban a 2020 utáni Horizon programba tartoznak, másodszorban a Cosméban, a jövendőbeli KKV-k létrehozását támogató programban. A startupok ezért elsősorban nem is az európai költségvetés partnerei, és az FC-ben is csak kiegészítő partneri szerepet játszhatnak, tehát az európai beruházási tervben. A startupok tekintetében persze Silicon Valley-vel, Valley-vel versengünk, de más térségekkel is a világban. Arra próbáljuk ösztönözni a startupokat, hogy mondjuk főleg a digitális területen itt hozzák létre a cégüket, cégüket de a startupokból egy pillanat alatt scale lesz, aztán egy szép napon meg már unicornná válik belőlük, az egy milliárd dolláros feltűkítési cégek válnak belőlük. Ez pedig nagy vonzerő. Ami a brit partnereket illeti, a 2018-as part, költségvetési évben teljes tagként működnek, 2019 után jön az átmeneti időszak, és 2020-ig a britek ugyanúgy jogokkal és kötelezettségekkel partnereink maradnak. És a következő években is Lesznek projektek az Egyesült Királyságban, amelyeket EU-s pénzekkel finanszírozunk. 2017-18-19-re kötelezettségvállalások vannak, a projekteket kiírták, finanszírozni kell őket. Elkomittáltuk magunkat, Wir uns committed, elkomittáltuk magunkat, kötelezettségeket vállaltunk, és ilyen módon Fontos, hogy a projektek ellenőrzését is biztosítsuk. Mondjuk az építkezések végrehajtását, a kifizetések ellenőrzését biztosítani kell. Ezért az önökre is nagy feladat hárul, az ECOFIN tanács, a számvevőszék és az önök szakbizottsága is 2019 márciusa után is ellenőrzi majd a költségvetési eszközök Egyesült Királyságban való felhasználását. Ez az én demokratikus értelmezésem, de azt hiszem, hogy teljesen mindegy, hogy az adófizető Londonban, vagy Berlinben, vagy bárhol él, ugyanígy értelmezi a költségvetési pénzek felhasználását. Elnököm néhány hete még azt mondta, a Brexit ajtó még résnyire nyitva áll, a hibákat mindig ki lehet küszöbölni a magánéletben és a politikában. Hogyha tehát a referendum, a népszavazás hiba lett volna, akkor ezt a hibát ki lehet küszöbölni, ki lehet köszörülni. De hát persze, a brit alsóház, a mély kormány és a brit választók kezében van a döntés. Köszönöm még egyszer, hogy meghallgattak. Thank you for the answers, uh, Köszönjük biztos úr a válaszokat, és zárásképpen meg kell, hogy adjam a szót az előadónknak is, hogy zárja le a vitát. Und, uh, herzlichen Dank an Kommissar Oettinger. Köszönöm Derek, köszönöm Oettinger biztos úr. Köszönöm, hogy mindent elmondott, amit elmondott. Sajnos az ülésrend okán a hátamat mutatom önnek, de nem akarok udvariatlan lenni. Azt hiszem, hogy egyetérthetünk mindazzal, amit mondott. Biztosíthatom ön, önt arról, hogy a tisztelt ház és a szakbizottságunk az ön által felvetette eh, célkitűzések megvalósulása érdekében dolgozik. Ami a kohéziós politikát illeti, az N plusz 3, N plusz 2 elvről beszélt, úgy hiszem kijelenthetjük, hogy különböző problémák mutatkoztak az új pénzügyi terv és támogatási időszak kialakítása során. A bizottság és a parlament már 2012-ben, tehát az új pénzterv kezdete előtt már egyetértett a jövendő jogalap tekintetében, a kohéziós politikai finanszírozásról van szó, éppen a háromoldalú tárgyalás sok, a trialógusok három soros elnökséget vettek igénybe, míg végül sikerült a jogalapról megállapodni, és csak 2014 tavaszán jött létre ez a megállapodás. Ezután pedig olyan állítólagosan innovatív eljárásokat vezettünk be, ezek jól hangoztak, jónak tűntek, de végezetül mégiscsak késedelemhez vezettek. A partnerségi megállapodás a tagállamok és a bizottság között egy új elem, és ez sok területen másfél éves késedelemhez vezetett. Hogyha megvizsgálják a partneri megállapodásokat, ezek már annyit sem érnek, mint a papír, amelyre levetették őket. és a partnersége megállapodás alapján lehetett az operatív programokat, az opokat képíteni újabb egy év késedelem. Pirinszki kollégám az ex ante kondicionalitás kérdéséről is beszélt. Nos, hát itt is elmondhatom, hogy jó szándék vezette bár itt a bizottságot, de a végrehajtás itt is nagy bürokratikus terheket rótt a végrehajtó hatóságok, szervek vállára. Itt is el kell gondolkoznunk azon, hogy hogyan lehet tehát egyszerűsíteni az eljárást. Ziel äh, erreicht wurde, äh, für das sie aufgestellt wurden. Äh, natürlich grants, loans. Persze, a grants, loans, illetve az elveszett ähm, támogatások kérdése aktuális, és az is tisztázandó, hogy a támogatások, illetve kezességek és hitelek milyen arányban kerüljenek nyújtásra. A, például a politika területén igenis kiderült, hogy nem csak grántokkal lehet dolgozni. Az is igaz, ugyanakkor, hogy ami nem kerül semmiben, nem is ér semmit a felhasználók szemében, ezért a társfinanszírozás egy arányát biztosítani kell. Újabb szempont. A támogatási kritériumok gyakran a támogatási végrehajtási szabályokba ütköznek, tehát itt nagyobb koherenciát kell megteremteni, nehogy a politikai célok, a végrehajtási célokba ütközzenek, és ilyen módon akadályozzák a hatékony felhasználást. Van egy másik jelentés is, amelyről beszélni szeretnék, ezek pedig egy külön jelentésből összegzett számvevőszéki külön jelentések. A számvevőszék külön jelentései számomra és sok kolléga számára egyre értékesebb eszközként működnek, hiszen az európai költségvetési politika részlet kérdéseit nagyon pontosan világítják meg. És megfelelő segítséget nyújtanak, amelyek azután a mentesítési jelentésben is gyakran megjelennek. Ezért nagyon fontos szerepet játszanak ezek a rendkívüli jelentések. Különösen az EU Ukrajnának adott támogatásairól szóló külön jelentés volt, játszott fontos szerepet, itt sok bírálat is elhangzott, az unió erőfeszítéseit láthatóbbá kell tenni, és az ukrán kormánynak jobb végrehajtást kell biztosítania, egy hatékonyabb adórendszer kialakításában előre kell lépnie, amelyben a vagyonos oligarchákat eh, sem szabad kihagyni, amelyből nem szabad kihagyni. Az EU kezdeményezésére létrejött korrupció elleni szervezet Ukrajnában továbbra is nagyon nehezen működhet. Gáncsot vetnek neki, ráadásul az ukraj, ukrán bankrendszert is jobban ellenőrizni kell, hogy a milliárdos pénzkivonást meg lehessen akadályozni, hiszen éppen Ukrajnában van szükség erre a pénzre. Az EU halászati ellenőrzés területén meg kellett állapítanunk, hogy az új halászati politika sok célkitűzéseit a tagállamok nem valósítják meg, hibás adatokkal, vagy szép, mm, megkozmetikátott adatokkal dolgoznak, megfelelő ellenőrzési eszközökre van itt szükség. Tovább megyek. A nyugati Balkán támogatásnak adott közeledési vagy társulási támogatások területén is hibák mutatkoztak, és az EU afrikai eszközeiben is. Az afrikai kezességi alap célkitűzései tiszteletre érdemelsek, de ugyanakkor a tagállamoknak nagyobb szerepet kell, hogy játszanak ezen alapfelhasználásában, hiszen a harmadik felektől számított kifizetések nem történtek meg, és az igazgatási költségei az alapnak sem álltak megfelelő arányban az alap által hozott eredményekhez. Politik ausgerichtet sein sollten das vielleicht noch. Ezeket a szempontokat még a több, többi szemponthoz szeretném volna még hozzá csatolni. Köszönöm szépen az itt lefolytatott eszmecserét. Várom persze a kollégák módosító indítványait, és így véglegesíthetjük majd a jelentést, és remélem, hogy ezt azután majd el is fogadhatjuk. Köszönöm. Okay, uh, Köszönjük az előadónak, hogy lezárta ezzel ezt a napirendi pontot és a vitát. Még egyszer hadd mondjak külön köszönetet a biztos úrnak, hogy eljött hozzánk, és megpróbáljuk megkönnyíteni a parlamentbe történő belépését. Következő napirendi pont a széki eh, tagok eh, tag újrajelölése. Két perc szünetet rendelek el. Okay, colleagues, perhaps we can... Uh... Kedves kollégák! 48 on the agenda, which is the partial... 48-as rendi pont a szemőszék tagjainak eh, mandátumának megújítása, részleges megújítása a belga jelölt. Üdvözlöm a Költségvetési Ellenőrzési Bizottságban, hölgyem. 5 percben próbálja próbáljon bemutatkozni, utána pedig a, megadom az előadónak a szót parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, előadó tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim. Nagy megtiszteltetés és öröm számomra, hogy itt lehetek az Európai Szemőszék tagságára jelöltként. Közgazdászként azt hiszem elmondhatom, hogy értem hogy hogyan működik a köz, az közfinanszírozás ellenőrzése. Egyetemi oktatóként eh, tanítottam Lővenben egyébként eh, a könyvelés szabályt. Azt hiszem, hogy ez a segítheti majd a munkámat. Eh, a flamand kormányban is dolgoztam pénzügyminiszterként, illetve miniszterelnök helyettesként, így tehát azt hiszem ez is segít abban, hogy az államháztartási pénzek ellenőrzésével foglalkozóként megismerem ezeket a szabályokat. A 2014-es és 15-es költségvetés elkészítéséért voltam felelős, illetve az európai eh, pénzekkel való elszámolást a flamand kormányzat részéről szintén én végeztem. Hat évig voltam a szövetségi kormány tagja, költségvetési terveket készítettem menekültügy, igazságügy és belügy témájában. Felelőse voltam emellett, és koordináltam is ezek ellenőrzését. A teljesítmény és hatékonyság eh, optimalizálása volt a célom, eh, lehetővé téte, téve azt, hogy az különböző audit szervekkel együtt működjek. A belga szemvevőszéktől is kértünk egy auditot, ami egyébként nagyon hasonlóan működik, mint az európai szemvevőszék. Ez az első számú teljesen független eh, pénzügyi ellenőrzési szerv Belgiumban ágazat specifikus auditing, audit cégekkel is együtt, illetve szervezetekkel is együtt működt, vettem Belgiumban. A teljesítmény auditokat a biztonsági szektoron belül végezték, teljesen függetlenül a végrehajtó hatalomtól. Éppen ezért nagyon várom azt, hogy az Európai Unió szintjén ugyanezt a munkát végezhessem, újra együttműködve a kollégákkal. A belga kormányban töltött hat évem során a bel- és igazságügyi tanács tagjaként is működtem, soros elnökséget is elláttuk 2010-ben, nemzetközi konferenciákon számtalan alkalommal részt vettem, nem is említve a kétoldalú megbeszéléseket. And gave me tangible experience. Ez elképesztő ö, tapasztalat volt számomra. A Yale Egyetemen részt vettem egy olyan fellows programban, amely az élethosszig tartó tanulás keretében az Európai Unió jövőjével kapcsolatos előadásokat tarthattam, és tar- találkozhattam olyanokkal világszerte, akik a pozitívan hozzájárultak a társadalmi fejlődéshez. Az Európai Számvevőszék feladata az, hogy az uniós kiadásokat ellenőrizze, és azt vizsgálja, hogy az európai intézmények hozzáadott értéket képviselnek-e. Az Európai Parlamenttel és főként a KONT szakbizottsággal együttműködve a szemvevőszék eh, a demokratikus elszámoltathatóság egyik sarokköve Európában. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy eh, megkaptam ezt a jelölést, és amennyiben önök is eh, jóvá hagyják jelölésémet, Természetesen vállalom és ígérem, hogy minden feltételnek eleget teszek, függetlenül látom el feladatomat a teljes integritás jegyében. Az összeférhetetlenséget kerülöm majd, az, és sem kormány, sem párt instrukcióit nem fogadom el. A szemvőszék kollegiális alapon működik, ezért meggyőződésem, hogy a különböző tapasztalatokkal és tapasztalattal háttérre rendelkező kollégák együtt kiadják azt az egészet, amely hasznosan végezheti ezt a munkát. 2018 és 20 közötti időszak kulcsfontosságú lesz az Európai Unió és a szemvőszék számára is nagyon fontos döntéseket kell meghoznunk. A, a globális folyamatok komoly kívásokat jelentenek az Európai Unió pénzügyi gazdálkodása számára is. Azt hiszem, hogy fejlődnünk kell a számvőszéknél is. Ugyanakkor úgy érzem, hogy ez nem csak kihívás, hanem lehetőség is a számvőszék számára. Ezért zárásképpen elmondanám, hogy amennyiben önök is támogatják jelölésemet, én energiával teli személyként látok neki a munkámnak, és szeretném ezeket a kihívásokat lehetőségé váltani. Szeretném, hogyha mandátumom sikeres lenne. Köszönöm a figyelmüket, motiválom a kérdéseiket. Ja, vielen Dank und herzlich willkommen. Belgier gelten ja sozusagen ex officio als Köszönjük szépen. Szeretettel üdvözöljük itt körünkben. Már is megadom az előadónknak a szót, parancsoljon. Mr. Taran. Taran úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Megtiszteltetés számomra, hogy jelentéstevő lehetek. Az Európai Számvevőszéki jelölés témájában, különösen e, tekintve, hogy a belga jelölt jó, nagyon nagy mértékben javítja a nemi egyensúlyt az Európai Számvevőszékben. Ugye a korábbi jelölt kapcsán érdekes eseményeknek voltunk tanúi. Ezzel együtt csak egy kérdésem lenne a jelölthöz. Hogyha az ember közgazdaságtan tanul majd tanít. Ez úgy gondolom, hogy jó alapot jelent, mert az európai közgazdaság gyakran eh, a legfontosabb eh, kérdéskör, ami az erős költekezéseket illeti, és ezt nyilván függetlenül előítéletek nélkül kell auditálni, ellenőrizni, és nem kerülhet sor sem tagállami, sem személyes elfogultságok érvényesülésére. Tehát a 13-as kérdésre hivatkoznék, ahol az érdekelne bennünket, hogy mi az ön hozzáállása saját hazája Belgium tekintetében, illetve hogyan viszonyul más országokhoz, kis országokhoz, mint például Észtországhoz, és a kérdésé tud-e arról, hogy az észt eh, vállalkozásfejlesztési hatóság, amely eh, EU-s eh, adományokból él, nem régiben malajziai ész exportot támogatott Malajziába, mégpedig úgy, hogy egy nem létező cégnek nyitott irodát Malajziában. Ezzel kapcsolatban ön hogyan lépne fel? Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Ahogy már leírtam, a függetlenség és az részrehajlás nélküli magatartás alapvető fontosságú mindenkinek, aki az Európai számbevőszék munkatársa szeretne lenni és nyilván az Európai számbevőszék tervezésében szerepel az, hogy melyik ország, melyik fél kerül auditálással. Természetesen sem hazámtól, sem bár más országtól nem fogadok az utasítást ezzel kapcsolatban. És hogyha fölmerül az, hogy csalásra került sor, akkor természetesen erre eljárás van, az Olaf felé lehet közvetíteni az információt, amelynek jogában áll eljárást kezdeni és független bíró vagy független bíróság elé kerülhet az ügy. Minden ország, akár kicsi, akár nagy, akár közép-európai, akár hol is van, ugyanabban a bánásodon kell, hogy részesüljenek, hiszen ez az egyik alapvető elve az Európai Számövőszéki munkatársak munkájának. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is két eh, szerepben eh, vagyok itt. Eh, Szervaram úr, néppárti koordinátor is képviselem, nem tud itt lenni sajnos, mert fontos ügyek folynak hazájában. Minden esetre az ő kérdéseit is közvetítem először is hogyan koncentrál ö, személyesen a saját feladataira ö, a számvőszékben, amennyiben megvalósulott, megkapja ezt a feladatkört. És végül cseh tenném fel a másik kérdésemet. Je hezké mít kandidátku, na kterou dopředu... Nagyon örülök, hogy nagyon jó, hogyha van olyan jelöltünk, akitől ugye semmi e-mailt nem kaptunk eh, korábban, eh, és akire azt látjuk, hogy nem volt egyetlen eh, <laughs> Olaf vizsgálat tárgya. Tehát örülök, megfelelő jelöltet választottak, másrészt egyetértek az elképzeléseivel is áttekintettem az önéletrajzát, szakmai életrajzát, és azt látom, hogy néha valóban igaz, hogy nagyon fontos ezeken a terület, ezek területeken a tapasztalat, és ennek megfelelő tapasztalata van. Egyúttal nagyon fontos a lelkesedés, az energia is, nem tudom, hogy a fekete bár lesz a fehér báránya között, vagy fordítva. Thank you very much. If we look to the future of... Köszönöm, hogyha áttekintjük, hogy mi is a jövője az számvevőszéknek, és mit, mire kellene hangsúlyt helyezni, akkor azt gondolom, hogy azt mondhatom, hogy az Európai Bizottság most már sokkal inkább olyan költségvetés alapján működik, amely az eredményekre koncentrál, és úgy gondolom, hogy teljesen normális, hogy ehhez alkalmazkodik az, a számvevőszék is. Jelen pillanatban egyensúly van e, egyrészt a teljesítményi e, auditok, másrészt a, a pénzügyi auditok között, nagyjából 50-50 százalék -50 a kétfajta audit aránya, e, és természetesen van elképzelés arról, hogy helyezzük át a hangsúlyt még inkább a teljesítésre, a megvalósulás ellenőrzésére, hiszen ennek alapján sokkal jobban meg lehet ítélni, hogy az Európai Uniós programok valóban megvalósultak-e, hozták-e hozzá ott értékek, értékeket, mert ha ez igaz, akkor az európai polgárok is jobban fognak bízni az európai intézményekben és az európai projekt összességében. Ezért támogatom azt, hogy inkább a teljesülést, a végrehajtást, a megvalósulást auditáljuk, Eh, mert ez az, ahol a hozzáadott értéket tudjuk ellenőrizni. És hogyha ezt eh, tudjuk eh, kombinálni azzal, hogy a mainál sokkal jobban kommunikálunk, nos, örömmel láttam, hogy a 2016-as éves jelentést 16 tagállamban mutatták be, és nem csak az Európai Parlamentben, hanem más érintettek felé is tehát úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos, olyan témákkal kell foglalkozni, amelyek a lehető legközelebb vannak a polgárokhoz. Ha megnézzük a 2018-as éves programot, akkor látjuk, hogy sokkal nagyobb hangsúlyt helyezünk a biztonsági kérdésekre, a migrációs kérdésekre, ami teljesen normális, hiszen fontos ügy ez, ugyanakkor Európa költségvetési keretei is jelentősebbek, mint korábban ezen a területen. Fontos, hogy a tagállamok adófizetőjének pénzét <clears throat> megfelelően költsük el. Ami az energiát, a lendületet illeti, szeretném a saját személyes dinamikámat hozzáadni az Európai Számvevőszékhez. Ahogy említettem, két évig foglalkoztam költségvetési, finanszírozási munkákkal, az ugyanakkor hat évig igazságügyi, belügyi és migrációs miniszter is voltam, ennek részeként tudtam intézményeket ellenőrizni, auditálni, úgyhogy elég jól tudom, hogy mit kell beleírni az audit jelentésekbe ahhoz, hogy annak valós eredmény legyen. Hazámban volt is példa, például a börtönök népesítés, túlság, börtönök túlzsúfoltságával kapcsolatban, és az ezzel kapcsolatos audit jelentést még mindig téma a belga törvényhozásban. És úgy gondolom, hogy olyan tudást hozok magammal, amely hasznos lesz az európai számvevőszékben is. Alajos Szenter azt mondja, meg a szót mondja az elnök. Köszönöm szépen. Üdvözlöm Törtelbaum eh, asszonyt a van. Örülök én is annak, hogy jelöltségével valóban közelebb léptünk a nemi eh, egyensúly megteremtéséhez. Olyan beosztásokat töltött be eddig is, amelyek, amelyekben ugyancsak elsőként dolgozhatott nőként, ilyen például az igazságügyi belügyi bevándorlási miniszteri pozíció Belgiumban. Tehát ez nagyon nagy örömre szolgál. Másrészt, ha megnézem az önéletrajzát, szakmai önéletrajzát, az nagyon is politikai jellegű, és hát nyilvánvaló, hogy nyilvánvaló, hogy a belga politikusok nem sokban különböznek az Európai Uniós tagállamok többi politikusaitól, tehát fontos, hogy például milyen kapcsolatoknak a Pinstent jelölttel, és jó lenne tisztázni, hogy hogyan és mikor fog lemondani azokkal a politikai szerepvállalásairól, amelyek összeférhetetlenek lehetnek a számvevőszéki e, munkájával. Ezt jól lenne tisztán látnunk. Másrészt e, e, szilárd meggyőződésű nőként el kell ismernem, hogy eh, vannak kritikus és lényegi eh, pillanatok az Európai Uniós eh, politikák jövőjét tekintve, például a migráció kapcsán, ahol um, ugye nem saját pártomnak az álláspontját képviselem, de érdekelne, hogy öntudatában van-e annak, hogy mire van szüksége az Európai Számvevőszéknek e tekintetben, milyen munkatársakra, milyen csapatmunkára annak érdekében, hogy új szakaszt nyissunk az Európai Számvevőszék életében másfajta auditok megvalósítása szempontjából más profil, más sokkal inkább konstruktív, sokkal inkább párbeszédre alapozó működésmód kialakítása tekintetében. És végül korábban ön részt vett egy energetikai adó bevezetésében is a Belgiumban, és érdekelne, hogy ez, ez, ez, ez erre a területről tudnál valamit mondani. Köszönöm szépen. Yes, thank you very much for you. Köszönöm szépen a kérdéseket. Először is politikai mandátumommal kezdem, hogyha a parlament támogatását megkapom, akkor természetesen minden politikai pozíciómat feladnám az Antwerpeni városi tanács tagja vagyok, a belga parlament tagja vagyok. A Divat Múzeum barátainak a körének is tagja vagyok. Minden ilyen pozíciómat természetesen feladnám, hogyha lehetne valamivel kombinálni, például jótékonysági szervezet tagságával, akkor az etikai bizottságot kell megkérdezni, de amúgy természetesen minden ilyen pozícióról lemondanék. Persze nem lehet egyik napról a másikra mindent, de a lehető leggyorsabban ezt megtenném. Azt hiszem, hogy ezt vállalhatom, de megvan a működő modell. A függetlenség azt jelenti, hogy ha nem világos, hogy van-e összeférhetetlensége, akkor inkább lemodról az ember. A belga flamand ö, kormányban ö, szubvencionáltuk a napelemeket. 2001-ben kezdődött ez a program, de 2010 négyre végeztünk el egy méreható elemzést az ügyben, hogy mik a hosszú távú hatok, és ez hogyan befolyásolja a közműkiadásokat. Erre kellett megoldást találni. Én találtam is megoldást, de ez nagyon személyes töltettel telített témává vált. Hét éve voltam akkor már miniszter, és hogyha ennyire személyes támadásoknak teszik ki az embert, és már objektívan nem tudtam ezt az ügyet kezelni. Úgy döntöttem, hogy lemondok 8 éves miniszterkedés után, ennek egyébként meg volt az ideje, és ez kiváló pillanat arra, hogy egy szemeszternyi időt töltsek a Yale Egyetemen is. Ami a nemi egyensúlyt illeti, szerintem az jó és fontos, hogy az Európai Szemvevőszék törekszik a nemi eh, egyensúly megvalósítására. Az én megválasztásom nem csak ezt az egyensúlyt javítja, hanem tudnunk kell azt, hogy a szemvevőszék egészén belül fontos az eh, a nemi eh, egyensúly. Én ez számomra mindig fontos volt, amikor belügyminiszter voltam, akkor egy auditot rendeltem az ügyben, hogy a szövetségi rendőrségen belül mennyire férfi domináns az állomány. Általában a magasabb szinteken voltak nők, ha voltak egyáltalán. És természetesen éppen ezért a számvőszéken belül is kiállok majd a nők arányának a javításáért, de persze csak akkor, hogyha telje, minden szempontból megfelelnek a feladatra. Egy éves jelentés keretében lehet a szervezeten belül, a számvészteken belül vizsgálni ezt a kérdést. Köszönjük Lába, Lába Jóva asszony, köszönöm szépen elnök asszony, köszönöm, hogy ellátogatott a bizottságunkba. Az ön energiája, tapasztalata új életet hozhat a európai szemvevőszékbe, Tudom, hogy Belgiumban mennyire bonyolult a helyzet. Nem komplikált, komplex. A kettő nem ugyanaz, tehát tudom, hogy mennyire komplex a helyzet, ezért ön föl van készülve eh, a hasonló helyzetekre. Azt hiszem, hogy a komplex uniós költségvetés és audit eh, célra ön fel van készülve. Örültem annak, hogy a teljesítményauditot, a a hozzáadott értéket is említett a bevezetőjében. Egy konkrét kérdésem lenne. Nemzeti szempontból is láthatta eddig ezeket a dolgokat, most európai szempontból is megvizsgálhatja majd remélhetőleg. Megbízható és pontos információval kell szolgálniuk a bizottság irányába a tagállamoknak. Jelenleg nem kérhetik önök közvetlenül ezt az információt a tagállamoktól, ezért ön véleménye szerint a teljesítmény és egyszerűsítés eh, és az adminisztratív terv szempontjából nem lenne szükség arra, hogy a számvőszék közvetlenül kérjen információt a tagállamoktól, vagy ön inkább megtartaná a jelenlegi státuszkót, hogy csak az Európai Bizottságon keresztül kérhessenek ilyen információt. Látta ezt a kérdést mindkét oldalról, hogyan vélkedik ez ügyben. Igen, köszönöm szépen Megbízható és pontos információ nélkül nem lehet megfelelő auditot végezni. Az Európai Számvőszék munkájának a fő célja alapvetően az, hogy az uniós kiadásokat ellenőrizzük. Éppen ezért normálisnak tartom, hogy az Európai Bizottságtól kérünk információt. Tudjuk, hogy a költségvetés kb. 8%-át eh, helyi regionális önkormányzatok eh, és a tagállamok társfinanszírozzák. Tehát megbízható és pontos információt kell kérnie a tagállamoktól, hogyha közvetlenül megkapjuk az információt, akkor gyorsan lezárul a jelentés, és a tagállamoknak is több idejük van akkor erre reagálni. Ezért szerintem a közvetlenül a tagállamokhoz fordulni, ezt, ezt a kérdést körültekintően kezelném. Szerintem elsősorban az Európai Bizottsággal kell együttműködnünk, és ha nem működik, akkor talán akkor fordulhatunk a tagállamokhoz, de én semmiképp sem indítanám innen a folyamatot, mert ez csak tovább bonyolítanám magát a folyamatot és az eljárásrendet. Azt hiszem tehát, hogy a legfontosabb az, hogy az Európai Bizottságon keresztül kezdjük a folyamatot. Ez a legtöbb, amit legjobb, amit tehetünk, de nem zárhatjuk ki azt sem, annak lehetősége sem, hogy a tagállamokhoz forduljunk. Köszönjük, Flanagan kolléga következik. Köszönöm szépen a lehetőséged. A jelölésének a pozitívuma az nemi egyensúly javítása, ugyanakkor újra egy politikus jelölnek ez negatívum. Visszatérve arra, hogy miért mondott le. Én azt az információt kaptam, hogy ez az adó, adó ö, alkotmánymentes volt, mert már létezett, nem tudom, hogy ez mennyire pontos az információ, jogszerűen kell elkölteni az uniós pénzeket, ez lesz az egyik feladata. Ez nem gondolja, hogy alása az ön hitelességét. A laikus előnyére kell, hogy legyen a kettős audit. Szerintem ha a hibarány egy bizonyos korlátot meghalad, akkor nem szabad megadni a mentesítést. Tehát a jelenlegi rendszer nem javítandó, ami a hibarányt, a korrekció előtti hibarányt kellene a bizottság elszámolására alkalmazni. Nem kellene ezt a módszert az egészre kiterjeszteni? Köszönöm. So, thank you very much. Köszönöm szépen. Akkor lássuk az első kérdést. Egy bizonyos ponton, hogyha egy kormány döntést hoz, akkor a bíróság felfüggeszthetje, felfüggesztheti az eljárást, a független bíróság esetében ez így működik, így történt ez most is, nem ez volt az egyetlen eset, akkor mm, a kormánynak egy másik döntést kell hoznia, egy utólagos elemzés alapján született meg ez a döntés, nem csak az én esetemben történt ez így, ez gyakran előfordult, előfordul. Igen, én is politikus vagyok, de a különböző tapasztalattal érkező emberek együtt erősebbé tehetik az Európai Számvevőszéket, A jelenlegi számvevőszéki tagok között vannak olyanok, akik a parlamenti vagy nemzeti parlamenti tapasztalattal rendelkeznek, európai szinten tapasztalattal rendelkezők, de technokraták is, illetve a tudomány területéről érkező emberek is vannak. Mivel kollégiumként, testületként járunk el, minél szertágazóbb tapasztalatokkal rendelkezünk, annál jobb azt hiszem. Ami a hibarányt illeti, szerint említettem, az jó, hogy minősített véleménnyel hoznak meg ilyen jelentéseket. Fontos, hogy ne csak büntető jellegű legyenek. Ezek szerintem a javulása fontos, hogyha egy új projektet indítanak, akkor szerintem egy bizonyos ponton előfordulhat, hogy nem minden tökéletes, de hogyha készül egy jelentés, amiben elmondjuk, hogy ez és ez javítandó, és ez ki is javítják ezt, akkor ez alapvetően javulás, és a, mégiscsak a javulás a cél. Nem az a célunk a jelentésekkel, hogy állandóan pellengére állítsunk mindenkit, hogyha a kiindulási ponthoz képest javult a helyzet, akkor alapvetően a szemvőszék mégiscsak elérte a célját, nem? A hiba arányt, ha vizsgáljuk, az esetek felében 50% alatt, az esetek felében 50% fölött van. Tehát azt hiszem, hogy bőven lehet javítani, és ez a minősítéssel ellátott, vagy minősített vélemény pontosan ezt teszi lehetővé, hogy nem fekete-fehérben kell gondolkodni, hanem a szürke árnyalata is megjelenhetnek a folyamatban, és tudjuk, hogy a valóság az nem fekete vagy fehér, hanem a szürke valamelyik árnyalata, és a javulás a célunk, és ezt szolgál mindez. Vagy Köszönöm szépen, elnök asszony. Ami az ön szakmai tapasztalatát illeti, ez ügyben nincsenek kérdőjelek a fejemben. Annak nagyon örülök, hogy a nemi egyensúly az ön eh, kinevezésével javul majd. Kérdésem a következő. Ön jelentős tapasztalata rendelkezik különböző területeken, akár csak a számvőszék egyéb tagjai. Volt ön már miniszter, miniszterként is dolgozott, illetve az Antwerpeni kikötő igazgató tanácsának is a tagja volt, illetve az Antwerpeni önkormányzatban is dolgozott, dolgozik. Ön szerint ez nem összeférhetetlen a szemőszéki tagsággal? Arról is szót ejtett, hogy színvonalas, megbízható, pontos információval tud csak dolgozni a számvőszék. Ez világos. A számvőszék nem tud minden esetben megfelelő jelentést készíteni, mert a tagállamok nem mindig bocsájtanak rendelkezésükre megfelelő információt. Ez évekig ott a visszatérő probléma. Önnek a másik oldalról min, pénzügyminiszter helyettesként is van tapasztalata. Kérdezem tehát, ön szerint egyértelmű, nem lenne szükség egy egyértelmű bejárásra arra az esetre vonatkozóan, hogyha a tagállamok a megfelelő információt időben nem biztosítják a számvőszék irányába? Köszönöm. Thank you very much. I'm well aware of the fact that uh, the moment... Tisztában vagyok azzal, hogyha az Európai Számvevőszék számvevőjével lehetnék, akkor nyilvánvalóan lemondanék minden pozíciómról annak érdekében, hogy elkerüljek minden potenciális érdekellentétet, összeférhetetlenségi problémát. Ugye a kormányzati munkát két éve befejeztem, úgyhogy nem közvetlenül a, a, kormányzati munkából lépek át ebbe a pozícióba. Természetesen lemondanék azonnal a, a, az Antwerpeni képviselőtestületi tagságomról, illetve Láfakmáni kikötő irányításával kapcsolatos megbízatásomról is természetesen. És nyilván, hogy ha olyan számbevőszéki feladatokra kerülne sor, amelyek hazámmal kapcsolatosak, akkor természetesen találunk olyan számvevőt a számvevőszéken, aki ezt a feladatot el tudja látni Eh, hogy ne, ne is csak, még csak az árnyéka sem merülhessen fel annak, hogy, eh, hogy eh, összeférhetetlenség fordulhat elő. És nem mondok az összes eddigi pozíciómról. Természetesen, hogyha mondanék egy példát, a tagállam a foglalkoztatási stratégiája a munka nélküliséggel szembeni küzdelem terén ez ugye problémás, mert minden eh, eh, országban más a helyzet, van, ahol a fiataloknak nincs munkája, van, ahol az idősebbeknek eh, eltérőek az adatok, ezeket össze kell valahogy hasonlítani, megfelelő mélységben kell elemeznie meglehetősen eltérő jellegű adathalmazokat különböző tagállamokból, de úgy gondolom, hogy az egyik lehetőség az az, hogy az Európai Számvevőszék sokkal szorosabban együttműködik a legmagasabb szintű tagállami e, e, számövőszékekkel már most is van egy kapcsolattartási bizottság, e, amelynek pont ez a szerepe, de talán jó lehet az is, hogyha a tagállami legmagasabb szintű audithatóságok is sokkal több auditot végeznének a társfinanszírozott projektek tekintetében az Európai Bizottsági finanszírozással megvalósuló projekteket a tagállamok is vizsgálhatnák ebben az értelemben, és úgy gondolom, hogy ebben is együtt tudnánk működni, így gyorsabb lehet hozzájutni a megfelelő és pontos információhoz. Ugye a flamand kormányban pénzügyi, pénzügyi miniszter is voltam, hogyha meg a kormány információt kért, akkor küldtek egy e-mailt, mi meg átküldtük, <clears throat> de hát mi egy kis régió voltunk a Nagy Európában, úgyhogy ezt az információt könnyebb volt így e, átküldeni, és hát természetesen az adatok minősége is sokkal jobb, hiszen az adatok kevésbé e, sokfélé, kevésbé heterogének. Stász úr ik, eh, ik zal Nederlands praten, niet alleen om uh, de tolkencabine van uh, Nederlandstalige tolk. Köszönöm szépen. Kicsit hadd pihenjenek a holland tolmácsok, ezért a anyanyelvemen hollandul fogok kérdezni, amit ráadásul is nyilván tolmácsolás nélkül fog érteni. Az Európai Bizottság mentesítéséről beszéltünk az imént. Zeller úr utalt arra a tényre, hogy az Európai Bizottság egyre inkább az új pénzügyi eszközök használatára helyezi a hangsúlyt, a különböző alapokra gondolok itt. Úgy tűnik, hogy az átláthatóság és a köz ellenőrzés egyre nehezebb az alapok esetében a számvevőszék eh, tagjaival pár héttel ezelőtt eh, folytatunk eszmecserét. De Jong úr a Guer részéről föltett egy, egy, eh, ezen alkalommal is egy fontos kérdést, amelyben utaltunk arra, hogy a számvevőszék az Európai Központi Bank számaihoz igen kevéssé fél hozzá. Ezt egy tendenciaként Láthatjuk, látja ön is az, hogy a költségvetésen kívüli eszközökkel, furcsa pénzügyi eszközökkel él az Európai Unió, amely az Európai Központi Bank befolyását növeli, a számvőszék ezzel tisztában van? Mit gondolnak erről? A mentesítés keretén belül foglalkoztunk ezzel, de úgy általánosságban ön, mint tapasztalt politikus és majdani itt tagként hogyan kíván, gondolja ezt kezelni? Well, um, ehm, it is inderdaad zo, als Köszönöm szépen. Hogyha az Európai Számvevőszék európai költségvetésről adott véleményét vizsgálják meg a pénzeszközök felhasználásáról, akkor megállapítható, hogy a kifizetések megfelelő időpontban és alacsony hibaszázalékkal történtek, de kevés a rugalmasság. Felmerül az emberben az aggály, hogy a következő pénzügyi tervben nem lehet azonnal a kifizetéseket végrehajtani. A pénzügyi menedzsment tekintetében sok kommentár jelentkezik, na egyre több európai eszközt, egyre több új intézményt vonnak be a költségvetés felhasználásában, és bizony a tagállamok nem mindig tudják megfelelően lehívni az eszközöket, nem megfelelő abszorpciós kapacitásokán. Tehát a költségvetés végrehajtása tekintetében hiányosságok mutatkoznak. A tendencia persze az, hogy egyre több alap bevonásával működik az EU költségvetésének felhasználása. Persze gyakran ez nem is működhet másként, hogyha a piacról akarunk tőkét becsatornázni. Az azonban a mérvadó, hogy ez az egész ellenőrizhető legyen. Én politikus vagyok, politikusi háttérrel, de tisztában vagyok azzal, de tudom, hogy ha a számbevőszékbe kerülök, akkor az lesz a feladatom, hogy a számvevőkkel együtt jó jelentéseket készítsek el, és biztosítsam, hozzájáruljak ahhoz, hogy átláthatóak ezek a jelentések, illetve maga az Európai Unió költségvetésének felhasználása. És ilyen módon hozzájáruljak ahhoz, hogy a modern igazgatást megteremtsük. Az átláthatóság nagyon fontos. Persze, nagyon nehéz feltérképezni, mely alapot mely országban használnak, milyen eszközöket hívnak le. És ebből néha kellemetlen meglepetések származnak. A számbevőszék éves jelentései azonban um, um, megvilágítják a költségvetés e- felhasználásának kérdéseit, de ezt átláthatóan, transzparensen kell megtenni. És így segíthetünk abban, hogy a költségvetést szabályszerűen és e, elszámoltathatóan használják fel a szervek, és így az Európai Parlament is meg tud felelni ellenőrző funkciójának. Én magam is szólásra jelentkezem. Én nagyon jónak tartom az ön jelöltségét, ugyanis több tapasztalatra van szükségünk a migráció területén. Görögországban jártunk múlt héten, és azt láttuk, két táborban jártunk. Köszönöm a kollégáknak, akik eljöttek. Azt láttuk, hogy nem igazán követhető nyomon, hogy a menekültek befogadására felhasználandó pénzeket mire használták fel? WC-k létesítésére, szanitér berendezésekre, ételre, italra, oktatásra fordították, ezt átláthatóvá és elszámoltathatóvá kell tennünk. Éppen ezért azt kell, hogy mondjam, hogy örülök, hogy önnek ilyen szakértelme van, és jó volna, hogyha számvevőszékben ön ezen a területen aktivizálódna, hiszen a rendkívüli jelentések tekintetében azt kell, hogy mondjuk, hogy még nem értük el a célunkat. Ezek a problémák minden tagállamban jelentkeznek, persze Görögországban eh, markánsabban jelentkeznek meg, de Oroszországban is. Ezért tehát örülök az ön jelöltségének, és biztos vagyok benne, hogy ön gazdagíthat összeolvasztja a számbevőszék munkáját a tapasztalatával. Egy kérdésem van, amelyet minden jelöltnek felteszek, mégpedig, hogy Luxemburgban fog-e lakni, vagy a környéken, azért, hogy valóban jelen legyen itt. És még Inyesznek adom meg a szót. Ha megengedik, teljesen egyetértek abban, hogy több tapasztalatra van szükség különösen olyan területeken, mint ahol biztosítani szeretnénk ugye a szükséges támogatottságot, hiszen korábban volt olyan, hogy jelen, jelen, jelöltnek eh, eh, vitai voltak a belga politikán belül, Eh, egy korábbi eh, miniszterre, pénzügyminiszterre. Tehát ő gondolom, hogy kell egy, egy cooling eh, átmeneti időszak, hogy egyfajta távolság kialakuljon a korábbi politikai partnerei és ön között, hiszen nyilván lehetnek nagy különbségek, de hát természetesen nagy tapasztalati, jelentős tapasztalata rendelkezik. Mindenesetre jobban szeretném, ha E, ezen a területen is lenne egyfajta időszak, egyfajta át, eltávolodás, e, és hát nyilván tényleg fontos a tapasztalat, de, de ezzel kapcsolatban a frakció részéről sok reakcióra lehet számítani. Hogyha jól értettem, a önéletrajzát, akkor azt olvastam ki belőle, hogy igenis egy hosszú cooling off periódusnak felelt meg. Tehát nem is elvárás ez, de mégis ennek ellenére ön, e, ennek ön megfelelt. Az előadó úrnak adom meg a szót. Csak annyit szeretnék mondani, hogy ezután a <clears throat> vita után záró megjegyzéseket szeretnék majd tenni, de ezt először fejezzük be. Köszönöm szépen a migrációval kapcsolatos kérdéseket. Természetesen ez egy nagyon bonyolult ügy, nem csak a politikai döntéshozók számára, hanem hogyha pénzköltségvetési támogatást biztosítunk adott tagállamoknak, amelyeket legjobban érint a migrációs nyomás, akkor nyilvánvalóan igaz, és ezt az Európai, Számvevő, Európai Bíróság is megállapította, hogy jelen pillanatban nincsen beszámolás, nincsen elszámolás, nincsen megfelelő elszámolási rendszer a kapcsolatban, hogy hogyan közdi, használják fel a menekültügyi menekültvárossággal kapcsolatos támogatásokat. Sokkal koherensebb jelentésekre van szükség. A jelentés már most is tartalmazza azt, hogy van, mind, van mit javítani, és ez nagyon udvarias megfogalmazás minden esetre 2008 és 2009 között migrációs miniszter voltam hazámban, még mielőtt az igazi eh, migráns válság eh, elindult, beütött volna és már akkor is arra beszélni az Európai eh, Tanácsban, hogy mi legyen az Európai Unió eh, migrációs politikája, és hogy tudunk segíteni azoknak az országoknak, amelyek leginkább kivannak téve, leginkább kiszolgáltatottak eh, a migrációs válságnak, leginkább őket sújtja a válság első hulláma. És egyetérthetünk abban, hogy és ez a jelentésben is látható. Jelen felben nem világos ez a rendszer, nem világos, hogy a pénzt megfelelően kötötték el, az európai intézmények migrációval és ellenőrzéssel kapcsolatos költségvetése nő. Ez nagyon fontos kérdés marad a számövőkszék számára is ellenzési szempontból, hiszen az adófizetők pénzét költjük, és meg kell tudnunk mutatni a polgároknak, hogyha a pénzüket erre a célra szálljuk, akkor azt jól költöttük el E, ezen a területen azonban nem túlságosan könnyű megszerezni az alapvető e, e, fontos, pontos és részletes adatokat. Jól lehet, ez lenne a feladata a számvevőszéknek. Ráadásul ez egy egészen új terület is, hiszen itt nem csak tagállamokkal kell együttműködni, hanem az együttműködő nem EU-s tagállamokkal is, partnerországokkal is, úgyhogy örülök, hogy a 2018-as éves program öt olyan jelentést is tartalmaz, amelyek azzal fognak foglalkozni, hogy a migrációs biztonsági kérdések terén hogyan teljesítette az EU, és meggyőződésem, hogy a rendszer idővel javulni fog. Most pedig az előadó kapja maga szót, parancsoljon. Nem, itt volt még egy kérdés Luxemburg tekintetében, hogy ott fog-e lakni. Igen, Luxemburgban lakom. Nem ingázhatok Antwerpen és Luxemburg között naponta, és Luxemburg városa is egy nagyon szép város. Hát vagy veszek egy lakást, vagy bér, beveszek egy lakást, itt fogok lakni, ez lesz a székhelyem. Egy hosszú munkanap után egy olyan lakásba akarok megérkezni, amely igazi otthonom lehet. Most pedig az előadónak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Csak nagyon röviden. A cooling off időszakról, az átmeneti időszakról. S kár, hogy Belgium királyság és nem köztársaság, hiszen Észtország köztársaság, és innen szívesen vennénk magunknak egy eh, a széktől szívesen eh, bérelnénk egy eh, királyt, ha a királyság volnánk. De minden esetre ellentmondásos ez a cooling off szabályozás, de az ön esetében teljesen értjük. De itt a szakbizottságban, hogy Flanagan úr mondtam, nem arról beszélgetünk, hogy több profi számvizsgálóra vagy politikusra van-e szükség a számvevőszékben, nem. A jelöltről kell beszélnünk, és én, mint előadó, úgy gondolom, hogy örülhetünk annak, hogy ilyen nagyszerű jelöltünk van. És Flanagan úr, önnek mondom ezt, meg vagyok győződve róla, hogy nem minden politikus volna gonosz vagy rossz, gonoszdi ember. Yeah. Thank you very much. Vielen Dank. Köszönjük szépen, ezzel lezártuk a meghallgatást. Mostantól zárt ülést eh, folytatunk. Aki nem veheti részt a zárt ülésen, kérem, hogy 5 percen belül hagyja el a termet. 5 perc alatt a frakciók is egyeztethetnek, 5 perc múlva folytatjuk.